Colleagues, can I bring the meeting to... Jó reggelt kívánok mindenkinek! Talán kezdjük el a mai ülést. Mindenkit köszöntök itt Brüsszelben, remélem, hogy jól töltötték a nyarat. We have um, two major items today. A mai napon két fő napirendi pontunk van, mindenkinek megvan a napirend rendtervezete. Ez mindenkinek megfelel? Tudjuk ezt fogadni? Úgy látom, igen. Figyelmükbe ajánlom a július 12-13. ülési jegyzőkönyvét. Ezt el tudjuk fogadni? Úgy látom, igen. Akkor elfogadottnak tekintjük eme jegyzőkönyvet. Következik a harmadik napi rendi pont. 2011-es költségvetési tervezet, megvizsgáljuk a módosításokat, és ezután szavazás következik. Át is adom a szót a szakértőnek, Dominik Rikének. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, tehát ma megvitatjuk, és szavazunk is arról a jelentésről, ami a 2011-es költségvetésről szól. Ennek a közlekedési fejezetéről lesz szó. A tanács első olvasatban a Koreper júliusban elfogadott tervezetét megerősítette, a bizottság pedig a módosító indítványokról, amelyeket többek között a mi szakbizottságunk nyújtott be, szeptember 28-29-30-án fog vitázni. 15-éig kell benyújtani a módosító indítványokat, és az októberi plenárison fogunk vitázni és szavazni a tervezetről. A parlament prioritásai a tárgyalások során, a háromoldalú tárgyalások során, amelyeket elfogadtunk július 7-én, a fontos címekkel és költségvetési sorokkal kapcsolatban, különösen az AA sorokra gondolok, ezek mindig az európai teljes költségvetésre, és ezen belül a stabilizációs programokra, a fiatalokra vonatkozó cselekvési programokra, a külső fellépésekre is vonatkoznak. Tehát ezek azok a területek, amelyekre módosító indítványaink vonatkozni fognak, ezekre van szakbizottságunkra mandátuma. valószínűleg nehezek lesznek a tanácsal az ezzel kapcsolatos tárgyalások. Az a javaslatom tehát a közlekedési és turizmus területe számára, hogy hát relatíve realista az előirányzatok meghatározása, különösen ha belegondolunk, hogy milyen helyzetben vagyunk ma. A jelentésünkben azonban elég jól kifejtettük azt is, ahogy az Európai Tanács bizottság, illetve az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága is foglalkozott ezzel, hogy a kifizetési előirányzatokat csökkenteni akarják körülbelül 10%-kal. Ez tehát jelentős csökkentés, a közlekedésben viszont sikerült 9%-os növekedést elérni. Ez azért azt mondhatom, hogy privilegizált helyzetbe hoz minket. Ami a javaslatainkat illeti, megpróbálunk rövid javaslatokat tenni, a lehető legtömörebben megpróbáljuk megfogalmazni ezeket a jelentésünkben, annak érdekében, hogy a leghatásosabb legyen az üzenet. Nem akarunk túlságosan részletekbe menni, hanem inkább egyes pontokra hívjuk fel a figyelmet, azokra, amelyek a legfontosabbaknak tűnnek számunkra. A kísérleti programok és az ügynökségek kérdése az, amelyek számunkra a legfontosabb volt. Tudni kell, hogy kb. 120 millió eurós lehetőség nyílt meg, illetve 50 milliós eurós játékterünk van az ö, ilyen előkészítő projektek számára a különböző szakbizottságok kezében ekkora játéktér van. Az Európai Bizottsággal meg kell természetesen állapodnunk, és nagyon fontos, hogy a különböző frakciók is megegyezzenek valamilyen kompromisszumos javaslatban, hogy tudjunk a bizottsággal szemben megfelelően ragaszkodni az álláspontunkhoz. 3 millió 800 millió eurós kötelezettségvállási előirányzatot javaslunk a, a kísérleti projektekre. Ez 6%-kal különbözik az eredeti javaslattól. A közlekedési ö, költségvetésre vonatkozólag különösen az ügynökségekre szeretném felhívni a figyelmüket, hiszen ezeknek van óriási szerepe a jelenlegi helyzet normalizációjában és krónikus költségvetés hiányban, finanszírozási hiányban szenvednek. Ezért javasoltuk azt, hogy az ügynökségek igényeire reagálván próbáljunk meg egy kicsit az ő valós igényeik, a működési költségeik és a költségvetési lehetőségek között találjuk meg az egyensúlyt, erre vonatkoznak a javaslataink. Tehát az ügynökségek több pénzt kérnek, mint amennyit jelenleg előirányoztak nekik, de megpróbáljuk legalább azt, ami abszolút szükséges elérni számukra. Természetesen vannak nekik működési költségeik, administratív költségeik, ezeket lehet, ezeken kapcsolatban lehet megszorításokkal élni, azonban megpróbáljuk azokat a javaslatokat, amelyeket első körben nem fogadott el a másik két intézmény, módosított formában visszaintegrálni a jelentésünkbe. Már is sikerült relatíve nagyjából elfogadható eredményt elérni. A tanács és a bizottság relatíve hajlott arra, hogy olyan költségvetést tudjunk elfogadni, amely ebben a nehéz helyzetben is elfogadható és az ügynökségek működését biztosítja. Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr. Uh, Köszönöm szépen, Dominik. Most következnek az enyék jelentéstevők. Az első Liberácki úr a szocialisták nevében. Thank you, Brian. Köszönöm szépen, Brian. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A következőképpen szeretném kezdeni a munkát. Jelentéstevőnk Dominik Riké hihetetlenül nagy munkát végzett. Megpróbált olyan megoldást találni, ami jót tesz a mi bizottságunk költségvetésének, tehát megnövelné a közlekedési idegenforgalmi költségvetést. Ez mindenképpen pozitív Szeretném azt hangsúlyozni, hogy költségvetésünk egyre hasonlóbbá válik a nemzeti költségvetésekhez. Az új kezdeményezésekre, új beruházásokra megnőnek a költségvetés, megnőnek az előirányzatok, és ez mindenképpen fontos eleme a költségvetésnek. Ami az új kötelezettségeket illeti, új intézményeket, az eset, ezen esetekben is elmondhatjuk, hogy nőnek a költségek. Úgy vélem, hogy a Riké úr megfelelő számú egyeztető ülést szervezett, amikor is megtárgyaltuk ezeket a kérdéseket, és igenis lehetőséget kaptak a frakciók arra, hogy a költségvetés végső formájáról egyeztessenek, tárgyaljanak. Szeretném azt kiemelni, hogy a frakcióm szempontjából a prioritásainkat gyakorlatilag teljesítettük. Tehát a költségvetés lehetőséget biztosít arra, hogy az egyre növekvő mértékű integrációnak, integrációt elérjük, illetve a különböző ügynökségek háruló nagyobb terhet is megoldja, illetve ezeknek a költségvetés, költségéről is gondoskodik. Vannak olyan kompromisszumok, amelyeket nem volt könnyű elérni, itt van például az egyes kompromisszum. Sokszor azt szerettük volna, hogy egy-egy projektre az előirányzott összeg kétszeresét, háromszorosát szánnánk, de azt gondolom, hogy minden esetben sikerült egy valamiféleképpen védhető vagy logikus megoldást elérnünk. A szocialisták alapvetően minden módosítást el tudnak fogadni, néhány megfogalmazást, megfogalmazással nem értünk egyet. Olyan esetekben, amikor a közlekedés hátrányt szenved, ezt nem tudjuk elfogadni. Nagyon fontos, hogy a mi szakbizottságunk eh, kimondja a véleményét ezzel kapcsolatban. Szeretnénk, hogyha hatékonyabb lenne, vagy költséghatékonyabb lenne a, a közlekedés, de nem szabad a közlekedést hátrányos helyzetbe hozni. Az 1B-vel kapcsolatban úgy vélem, hogy nem valószínű, hogy a, az egészségügyi bizottság mondjuk a közegészségügy ellen, vagy a vagy bármelyik más szakbizottság saját maga ellen törvénykezne. Úgyhogy ez teljesen normális. Ez az eljárás egyébként újszerű. elég jók a feltételeink ebben a tervezetben, és úgy vélem, hogy az egész eljárást nagyon kielégítő módon hajtotta végre a jelentéstevő. Köszönöm. Elnök, Köszönöm, Jensen asszony következik a liberálisok nevében. Thank you, Chairman. Uh, we too can support... Köszönöm, elnök úr. Mi is támogatjuk a jelentéstevő javaslatát, nagyon komoly munkát végzett. Nagyon reális és jól összeszedett költségvetés tervezetet készített, ezt támogatni, védeni tudjuk, és úgy vélem, hogy a Költségvetési Bizottság szavazásán is majd győzedelmeskedik ez a tervezet. A saját módosításomat visszavonom, mert úgy látom, hogy a kompromisszumos módosításban benne van az, amit én szerettem volna elérni. Számos dolog van, amire nagyon odafigyeltünk, például az utasok jogaira, illetve az egységes tájékoztatásra, az összes utazási módozat egységes tájékoztatására, illetve a, a különböző könyvelési interfészek esetére. Aztán nagyon fontos az, hogy a közlekedési módok között a jegyfoglalás úgy legyen megoldva, hogy például egy egész, európai, egész Európára kiterjedő vonat utat egy helyen le lehessen foglalni. Elnök, köszönöm szépen. Most Düran következik a zöldek nevében. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek Riki úrnak azt, hogy milyen kiváló együttműködésre adott lehetőséget. A jelenlegi gazdasági kontextusban fontos, hogy a közlekedési szektort azért szem előtt tartsuk, idézőjelben, és mindent megpróbáljunk megtenni annak érdekében, hogy az új eszközöket fejlesszük ezzel kapcsolatban azt látjuk, hogy a jelentés kiegyensúlyozott. Néhány módosító indítványt bemond, benyújtottunk, de csak azért, hogy tovább támogassuk azt, hogy az új ö, közlekedési módok között sikerüljön egy kis előrelépést elérni, és egy ö, elmozdulást az új környezetvédő modellek felé. A lehető legfenntarthatóbb közlekedést szeretnénk ugyanis kialakítani Európában. Köszönöm szépen, Balborn Köszönöm, elnök úr. Biztos vagyok benne, hogy nem fogja meglepni önt, hogy nem fogom ennyire támogatni az előttünk álló jelentést, mint a többi frakció. Amikor megvizsgáltam a benyújtott módosító indítványokat, azt gondoltam, hogy a parlament elhagyta józan eszét akkor, amikor minden egyes tagállamnak csökkentenie kell a közkiadásokat, akkor itt olyan javaslatokat látok, amelyek növelik a barózó bankból és a tagállamokból származó pénzek elköltését. Úgy tűnik, hogy ez nem csak erre a szakbizottságra jellemző ez a megközelítés, hanem az egész parlamentre. És hogyha egyet tudnék érteni a bizonyos projektek területén a költés növelésével, ha látnám benne a logikát, akkor persze támogatnám. De arra szeretnék rámutatni, most nem arról van szó, hogy a projektekre költünk többet, a legtöbb módosító indítvány a bürokráciára akar többet költeni, azért, mert a ezeknek a nyomorult ügynökségeknek a költségvetését akarjuk növekedés. Nem tudom, hogy az az Európai Unióban mitől javítaná a közlekedést. Véleményem szerint legalábbis én nem várom azt, hogy a történelmi tények alapján ez a közlekedésre bármi pozitív hatással lenne. Az a két kérdés, két terület, ahol azt gondolom, hogy hát igen, érdemes valami jóra költeni, ott persze egyet tudok érteni, de a legtöbb esetben a bürokraták számát és a bürokrácia mennyiségét növeljük, ezért attól tartok, hogy a frakcióm nem tudja támogatni a benyújtott javaslatokat. Elnök, köszönöm, Ajala Szender asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálok Riké úrnak, illetve az árnyék jelentőstevőknek is, hiszen csak úgy sikerült elérni a kompromisszumot, hogy mindenki együttműködött. Két kis, kisebb dolgot szeretnék kérdezni, illetve javasolni az árny- a jelentéstevőknek. A 6406-ossal kapcsolatban. Itt arról van szó, hogy sokkal jobban oda kéne figyelni a kerékpárosok biztonságára, olyan e, olyan közlekedési módokon, mint, vagy utakon, vagy útvonalakon, mint például a Szent Jakab útvonal. Nos, ez a javaslat már az előkészítő munkában is benne volt, illetve az előző költségvetésben is. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez megmaradjon. Aztán a másik dolog az egyes kompromisszum. Ha jól látom, a jelentéstevő a szociális turizmust megpróbálja, vagy idegenforgalmat megpróbálja kicsit szűkebb keretek között értelmezni. Itt 9%-os növekedésről volt szó, de kérem, hogy az idei január 1 állásból vagy helyzetből induljon ki. Ugye a Lisszaboni szerződés óta megváltozott az idegenforgalom helyzete, eddig nem túl jó helyzetet élvezett, vagy helyzetben volt az idegenforgalom, kérem, hogy legalább a mi bizottságunk karolja fel ezt a ezt a témát. De hogyha ha mi úgy kezdjük, hogy minimális szintre csökkentjük a javaslatot az idegenforgalomra vonatkozóan, akkor hát elképzelhetjük, hogy a többi költségvetés, vagy a többi bizottságban, főleg a költségvetési bizottságban milyen hatást vált ez majd ki. Úgyhogy kérem, tartsuk meg az eredeti javaslatot, az eredeti módosításban szereplő számadatot. Ezt kérem tehát a jelentéstevőtől. Tehát ne a kompromisszumból induljunk ki, hanem az eredeti módosításból. Azt hiszem, abban mindenki egyetért, hogy bár az Európai Parlamentnek nagyon jók a szándékai, végül a folyamat végén majd azt láthatjuk, hogy ez a számadat csökkenni fog. Tajani biztos úr is egy nagyon fontos javaslattal, egy nagyon fontos programot javasolt a turizmus iparágat, illetve a idegenforgalom alakulását próbálja fellendíteni. Ehhez kéne, hogy igazodjon a mi javaslatunk is. Köszönöm. Köszönöm szépen az utol... Most már elveszettem a fonalat, hogy ki szólal fel legközelebb, úgyhogy azt hiszem ki is fogytunk a felszólalókból, visszaadnám a szót ezért a jelentéstevőnek, és kérek mindenkit, hogy közben készítse elő a szavazókártyáját. Akinél nincs itt, azt próbálja meg valahogy előkeríteni. Mielőtt Dominiknak adnám meg a szót, hol is van a bizottság? Hol a bizottság? Megadnám nekik a szót, ha szeretnének hozzászólni. Ez csak lehetőség. Öm, bizottság, egyetértünk Riké úr jelentésével, és igazából ennél több megjegyzésünk hozzáfűznünk nincs. Elnök, köszönöm szépen, a Dominik. Nagyon röviden, elnök úr. Szeretnék mindenkinek megköszönni az együttműködést az árnyék jelentéstevőknek. Rendkívül realistán álltak hozzá a helyzethez, és nagyon konstruktívan tudtunk együttműködni, ezért köszönet nekik. Nincs nagyon sok hozzáfűzni valóm, de azonáltal úgy gondolom, hogy nagyon nehéz volt ez a feladat, ami előttünk állt. Ebben a bonyolult helyzetben kellett helytállnunk. Bradburn úrra reagálva, hát igen, éppenséggel a az adminisztratív igazgatási költségeket csökkentettük ebben a költségvetésben, azzal ellentétben, amit ő mondott, és éppen ellenkezőleg azzal, amit ő mondott, pont a projektekre, illetve a Cezár, Marco Polo, stb. programokra próbáltunk többet küldeni, aminek a révén remélhetőleg javul a közlekedés helyzete. Tehát éppen a programok működési költségeire próbálunk többet fordítani. Nagyjából a többi árnyékjelentéstevőben meg is tudtunk állapodni. Inezre reagálva a 16.0 6406-ossal kapcsolatban természetesen ez egy nagyon bonyolult helyzet, és itt még nehezebb elérni az egyensúlyt, mint a költségvetés általános részében. De a lehető legtöbbet meg fogjuk tenni, hallotta a javaslatomat. Azt hiszem, hogy tudjuk egy kicsit növelni majd ezt az előirányzat javaslatot, de erről természetesen szavazni fogunk. A 6404-jel kapcsolatban itt nem csökkentettük, úgyhogy igazából nem értettem nagyon jól, hogy hogyan akarta kiegyensúlyozni a dolgot az előző témával kapcsolatban, de hát ezzel, ennél több hozzászólni van, azt hiszem nincs is, elnök úr. Szerintem érdemes lenne szavazni. Köszönöm. Thank you very much, uh, Dominic. Köszönöm szépen, Dominik. Nem csak Dominikot illeti meg a köszönet, illetve a gratuláció, hanem asszisztenseit is, segítőit is, az árnyék jelentős tevőket is, és természetesen a titkárságot is. Nagyon komoly munkát végeztek. Ez mindig ilyen nehéz a költségvetési előkészítés, és ez különösen nehéz volt, nehéz volt most, hiszen egy olvasatban kell mindezt megoldani. Nem volt egyszerű, mindenkinek köszönöm a munkát, a képviselők és segítőik munkáját is. Most talán térjünk rá szavazásra. Először is próba szavazás következik. Akinek nincs itt a szavazókártyája, vagy elvesztették, vagy véletlenül verelakták a mosógépbe, azok kérem, hogy jelezzék ezt a próbaszavazáson. Megnyitom a próbaszavazást. Akinek nincs itt a kártyája, kérem emelje fel a kezét. El Kadraui szép példával jár elő. So there's just Said and Dominic. Úgy látom, akkor csak Said nem hozott, nem hozta el a kártyáját. Az EFD részéről két plusz szavazatunk van. Ezt ne felejtsék most, ne felejtsék el a szavazáskor. és a szavazáskor, akinek nincs itt a kártyája, kérem emeljék a kezüket. Tehát az FD frakciónak kettővel több szavazata van. Kezdjünk tehát. 6406-os módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók. Azt hiszem, ezt meg kell néznünk elektronikusan. Talán elutasítottuk, de ellenőrizzük. A 6406-os szavazását megnyitom. There's an indication from Mr. Said. Dominik Riké és El Kadraui úr jelezték a véleményüket. Most egy zölddel, egy zöld szavazattal van többünk, illetve az EFD-sek is többen szavaztak. Well, in that case then, where's the Na, hol van az EFD? Then, then I'm going to do this manually because clearly... Úgy látom, gond van a géppel, lehet, hogy manuálisan kell megoldani a dolgot. Előről kezdjük, a 6406-osról szavazunk, sajnos meg kell számolni. Ki van mellette? magasra kérjük a kezeket. All those against? Ellene? It is rejected. Elutasítottuk. 6408-as következik mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. es eh, jelentéstevőtől mellette. All those against. Ellene. Tartózkodók. Ezt elfogadtuk. 64 0 0 -as. mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 6 6410 64, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A 11-es következik, az utolsó két számra hagyatkozom, vagy szorítkozom, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 64-13-as mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 64, 14-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 04-es. Matéra féle mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk. 05-ös. Mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk. Hármas kompromisszum, mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 34-31-esről nem kell, 23-as mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 25 4-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 07-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. Most a véleménytervezet módosításairól fogunk szavazni. Egyes. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosítás, ennek két része van. Első rész a Concepts of Transport Avoidance-t törölnék mellette, vagy idáig mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. A második rész, ez okafogyottá vált. Harmadik módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Nyolcas? Duranféle, mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. Ötös kompromisszum, két részben szavaztunk róla, nem tudom, hogy miféle kompromisszum az, amiben két részbe kell szavazni, de megpróbáljuk. Első rész. A by encouraging commodality between all modes of transport and kivételével az egész szöveg mellette. Ellene tartózkodók. Ezt elfogadtuk. Második rész. Erről szavazzunk? Igen, ezen szavakról, mellette. Ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. I thought Mrs. Jensen had withdrawn all her amendments. Azt hittem Jensen azt, hogy visszavonta az összes módosítását. A hat a bekezdésről szavazunk. Jensen asszony, valóban van egy szóbeli módosítása? Nos, ha jól tudom, a Jensen asszonyféle módosításokat Jensen asszony visszavonta, de talán jobban tudja Dominik a jelentéstevő. Tőle kérdezzük meg. Úgy tűnik, hogy ez a, a kompromisszum része, mondja az elnök. Dominik, mit gondolsz? Oui, euh, Ez Jensen asszonyal értettem abban, hogy ezt a hozzátételt belezegyük. tehát megtalálható a szavazólista végén a szöveg, elnök úr. Akkor a szobai módosítással együtt szavazunk róla mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Durán asszony esetében ugyanez a helyzet, illetve a transzparent szó, tehát a módosi, szobai módosítása együtt mellette kiszavaz ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, a záró szavazás következik. Ezt meg kell számolnunk, úgyhogy kérem magasan tartsák a kezüket, mellette, kérem, aki mellette szavaz, emelje magasra a kezét. All those against. Ellene. Ez kicsit könnyebb lesz. yeah, <laughs> sure. All those against. Ellene tehát, kérem, tartsanak ki. Abstention. Tartózkodás. Elfogadtuk 31 igen, 4 nem, szavazattal és egy tartózkodással. Gratulálunk Riké úrnak! Köszönöm szépen mindenkinek a türelmét. Sajnos a géppel úgy tűnt nincs minden rendben. Következő napi rendi pontunk. A verek jelentés a polgári régi közlekedési balesetek és repülő események vizsgálata és megelőzése. De mielőtt Devére asszony a jelentéstevő megkapja a szót, szeretném emlékeztetni a szakbizottságot arra, hogy a jelentéstevő és az árnyékjelentéstevők csapata egy kompromisszumos szöveget fogalmazott meg, az elfogadott, el fog elfogadni a 96 módosítás és kompromisszumos módosítás alapján. A tárgyalások eredményére vissza fogunk térni. A kor- koordinátorok támogatták a kompromisszumokat és a módosítványokat, amelyeket Diverák asszony megfogalmazott. Most visszatér elénk, és a teljes szakbizottság előtt fogja megfogalmazni az eredményeket. Mielőtt Krisztin megkapja a szót, Köszönöm a csendet. Minden a szakbizottságítól eltérő ülést a termen kívül megtarthatnak, mi pedig Divera asszonynak fogjuk megadni a szót, őt hallgassuk meg. Merci, monsieur le président, chers collègues. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, köszönöm a lehetőséget, hogy önök előtt beszámolhatok a rendelet tervezet kapcsolatos fejleményekről, amely a polgári régi közlekedési balesetekről szól. Nagyon nehéz tárgyalások zajlottak le az elmúlt hetekben, de sikerült a tárgyalásra első olvasatban egy közös szöveget elfogadnunk. Egy levélben június 30-án keltelt, kelt levélben Brian Simpson elnök aláírásával van ez ellátva, elfogadták ezt a kompromisszumos javaslatot szeretném kérni az önök támogatását is az eredményre. Örülök, hogy sikerült első olvasatban megoldást találnunk, aminek a legjobban örülök az az, hogy az önök előtt álló szöveg egy jó rendelet tervezet. Konkrét intézkedéseket hoz a balesetek megelőzése, illetve az áldozatok családjáról gondoskodás tekintetében. Szeretném az jelentéstevőknek is megköszönni a kiváló együttműködést, amelynek révén sikerült elérnünk ezt az eredményt. Most nagy vonalakban szeretném a megállapodás tervezetet, illetve a terv, meg az általunk hozott kompromisszumokat bemutatni. A repülés biztonsági ügynökség ről szóló szövegben a tanácsadó szót, az advisor-t nem tartottuk meg, hiszen ebben a megközelítésben egy jogi bizonytalanság volt, és garanciát szeretünk volna, amely elkerüli az érdekkonfliktust. Ezt sikerült a kompromisszumban elérnünk. A hatája a kapcsolatban a tanács szeretett volna olyan korlátozásokkal élni, ami számunkra nem volt elfogadható, hiszen ez ö, gyengébb légi biztonságot eredményezett volna. A Transzakbizottság véleményét azonban sikerült érvényre juttatni. A hálózatokkal kapcsolatban a, bizot, a tanács azt mondta, hogy bizonyos módosító indítványaink a rendszer rugalmasságát veszélyezteti, de ezek a javaslatok nem voltak a legfontosabbak a mi e, számunkban. Ezért a tanács azt kérte, hogy definiáljuk a hálózatok működését pontosabban, és egy évi munkaprogramot fogalmazzunk meg, valamint a parlamenti garanciákat erősítsük meg. Ez a hetes cikk kérdésköréhez tartozik. Aztán a biztonsággal kapcsolatos technikai és bírósági kérdésekkel kapcsolatban ez egy nagyon kényes pont volt. Itt nagyon fontos problémák merültek fel, már pedig az, már csak azért is, mert a 27 tagállamban nagyon különböző a jogrendszer és az igazságszolgáltatás. Az igazságszolgáltatás bizonyos dokumentumokhoz nem férhet hozzá csak úgy, hogyha például mondjuk Svédország vagy egyéb tagállamok alkotmányát előbb módosítjuk. Ezért a, úgy próbáltuk meg a jogalapot, illetve ezeket az intézkedéseket megváltoztatni, hogy illeszkedjen ezen tagállamok jogrendszeréhez is. Két további ponton hatékonyan sikerült előre lépnünk. Az egyik a bizottság, a vizsgáló biztosoknak a dokumentumokhoz és a bizonyítékokhoz való hozzáférése. Ezzel kapcsolatban arra a döntésre jutottunk, hogy még azonban az országokban is, ahol a jogi, az igazságszolgáltatás tisztviselőinek van joga hozzáférni a bizonyítékokhoz, ezeknek a technikai jellegű vizsgáló biztosoknak is kell hozzáférést biztosítani. Szövegünket elfogadta az Európai Tanács, sőt, még meg is erősítette, mégpedig úgy, hogy előzetes megállapodást kell kötni, amit az Európai Parlament jóváhagy, és ez után történhet meg a bizonyítékok átadása a tagállamon belül. Aztán a delegált cselekvésekkel kapcsolatban itt nagyon határozott álláspontot foglalt el a tanács, és nem a több hatáskört akart adni a tagállamoknak, mint a mi intézményünk. Ezért az árnyékjelentéstevők úgy döntöttek, hogy ezt nem tudjuk elfogadni, hiszen ez a további jogalkotás szempontjából precedens teremtene, és a delegált cselekvések az egyetlen olyan eszköz, amely ugyanannyi hatáskört ad az Európai Parlamentnek, mint a tanácsnak. Tehát itt nem engedhetünk. Az ezekről szóló cikk végül elfogadhatóvá vált a tanácsnak is. A kodecíziós elárárásban kell elfogadnunk a módosításokat, amelyekkel éltünk a, jelen, a dokumentum tervezettel kapcsolatban. Aztán az utasok listájának a nyilvánosságra hozatala két óra határidőt határoztunk meg, ezt megerősítette a tanács és a veszélyes ö, áruk, amelyek rajta vannak a repülőgépen, ezeknek a listáját is hozzávettük az utaslistához. Tehát azt is nyilvánosságra kell, vagy ki kell adni szükség esetén. Nagyon sok módosító indítvány volt, amit a tanács nem nagyon akart támogatni, de azért néhány apró formai módosítást el tudtunk fogadtatni velük. Ezek a pontok mind szerepelnek a kompromisszumban. Például már a foglalás pillanatában is meg kell adni a, azt, hogy kit, kivel vegyék fel a kapcsolatot egy esetleges vesz, baleset esetén. Aztán, hogyha a család kéri, akkor tájékoztatást kell adni arról, hogy valaki rajta van a gépen. Az áldozatok családját mindig tájékoztatni kell a vizsgálatok folyamatáról, hogyha baleset következik be, és ezt vizsgálat követi. Aztán a légitársaságok válságtervet kell, hogy kidolgozzanak. Például a családok, az áldozatok családjának pszichológiai támogatása is ide tartozik. Aztán biztosítani kell valamilyen minimum szinten az áldozatok családját, hogy az ő kártalanításuk megtörténhessen egy esetleges baleset után. Az occurrence reporting kérdésében nagyon nehéz volt ez a pont, hiszen az, a tagállamok már azt is ellenezték, hogy ezt egyáltalán megemlítsük a rendelettervezetben. Mi és az árnyékjelentéstevők azonban ragaszkodtunk az álláspontunkhoz, hiszen úgy gondoljuk, hogy így a megelőzést valóban meg tudjuk erősíteni, és ezért számunkra elengedhetetlen volt, hogy megragadhassuk ezt a, jelen, ezt a lehetőséget a légi közlekedés biztonságának erősítésére. Hosszúak voltak a tárgyalások, és az Európai Bizottság támogatásának köszönhetően az Európai Tanács bizonyos öm, módosításokat elfogadott, és ezeket továbbította a tagállamok hatás illetékes bizottságainak is. A különböző adatokat meg kell osztania egymással a tagállamoknak, annak érdekében, hogy ezek elemezhetőek legyenek, és ezek nyomán erősíteni tudjuk a légi közlekedés biztonságát. A vonatkozó irányelvek felülvizsgálata is szüksége lesz 2011 előtt, ezt a gondolatot is elfogadta a tanács. Hát nagyjából ennyi tudnám felvázolni a kompromisszumot. Nagyon jó együttműködésben sikerült dolgoznunk az árnyék jelentéstevőkkel, és ez a megállapodás tervezet a az elmúlt június 1-i transzakbizottsági álláspontot is kiválóan tükrözi. Ezt a szöveget fogjuk benyújtani tehát véglegesített változatban a plenáris elé. Remélem, hogy a szeptemberi második plenárison meg tudjuk tartani a vitát. Köszönöm. Thank you very much, Mrs. Köszönöm szépen, de Vigyelek asszony. Úgy tűnik, hogy a második szeptemberi plenárison kerül sorra ez a, ez a téma, remélem. A, ma le tudjuk zárni a tárgyalását. Most Zemke képviselő következik a szocialisták nevében, mint árnyékjelentéstő. Więc e, Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A mi álláspontunkkal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a e, megfogalmazott e, követeléseinket, vagy amit szeretnünk, volna elérni, azt figyelembe vette a jelentéstevő, úgyhogy ennek ezért megköszönöm neki az együttműködést. Elnök, köszönöm szépen, Meissner asszony következik az Aldét. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Már Többször is köszönetet mondtam a jelentés készítőjének a frakciónk nevében. Jó munkát végeztek, és Kacsi nevében, aki az árnyék elődő volt a frakciók nevében, szintén köszönetet mondok. Sok mindent sikerült elérni, Devirek asszony erre rá is mutatott, együttműködve a bizottsággal, hogy jobban megtaláljuk a balesetek okait, és így a prevenció, a megelőzés komolyabb szerephez jut a jövőben, így biztonságosabbá válik a repülés. Ez volt a fő célunk. Persze az adatvédelem, az utasok jogai is nagyon fontos, hiszen haladni akarunk, de megfelelő bizalmas adatkezeléssel, és személy, remélem, hogy széles támogatást élvez majd az elfogadás során. Köszönöm szépen, Lichtenberg asszony zöld. Ja, herzlichen Dank auch an die Berichterstatterin. Es war... Köszönöm szépen én is az előadón, az jelentés készítőjének pozitív volt az együttműködés a végén néhány központi és igen fontos témát, amely valamennyiünk számára igen fontos volt, sikerült megvalósítani. Nem hittem volna, hogy a biztonsági kérdésekben a nemzeti önzés ilyen szerephez jött, de hogyha a tanácsot hallottuk, akkor időnként meglepődtünk, hogy vannak bizonyos tagállamok, amelyek mindig azt gondolják, hogy csak ők számítanak, és kizárólag ők azok, akiknek sikerült négyszögesíteni a kört, és nagy találmányokkal csak ők álltak elő. De a végén azt kell, hogy mondjam, sikerült kompromisszumot kötni, ami képviselhető. Nem volt ez persze könnyű, éppen a az utasok rokonainak tájékoztatása során, hozzátartozóinak tájékoztatása során ez egy nagyon érzékeny helyzet volt, és azt gondolom végül is sikerült tisztességes megoldást találni amit szeretnék megjegyezni, hogy rövidre fogjam, mivel itt találkoztunk, a Delegated Acts, az átruházott jogalkotás komoly téma, ezen végig kell mennünk, hiszen olyan jogok vannak itt, amelyekkel rendelkezünk Európai Parlamentként, és ezt meg kell védenünk, és ez egy új helyzet számunkra. Ez meg fog ismétlődni, itt folyamatos vita lesz a tanácssal, egyszerűen azért, mert konkrétan meg kell védeni a jogokat, amelyekkel a parlament rendelkezik, de hát ők meg megpróbálják majd kikerülni ezt, és megpróbálják nem megadni ezeket a jogokat. De nem csak ezen a területen érvényes ez, de mindenek előtt a légi közlekedésben a sarkunkra kell állni, és világossá kell tenni, hogy a parlament igenis központi szerephez jut itt. És sokkal inkább a szakértőket képviseltük mi, mint sem a nemzeti lobbistákat. Foster asszony. Yeah, thank you, Chairman, and uh, on behalf of East... Köszönöm szépen az ECR nevében én is szeretnék köszönetet mondani Diviera asszonynak, a jelentéstevőnek. Örülök annak, hogy bevonta ők is, ő a jelentéstevőket a, a munkába, örülök annak, hogy egyeztettünk. Remélem a jövőben, hogy hasonló technikai jellegű rendelettel kell foglalkozni, nem csupán repülés témájában, hanem más módozat, közlekedési módozatokban is. Nos, örülnék annak, hogyha a vázlatot, a tervezetet korábban láthatnám. Nagyon jó munkát végzett Divier Ragasszony, nagyon, jó a módo, nagyon jók a módosítások, sok ilyen módosítás született. Nyilván mindennek van politikai jelentősége is, erről beszéltünk itt a bizottságban, alapvetően technikai jellegű volt ez a, ez a rendelet. Remélem, hogy a bizottság elfogadja majd a mi véleményünket, és természetesen harmadik országoknak is el kell majd fogadni mindezt, úgy van csak értelme. Ez különösen igaz a repülésre, illetve a tengeri közlekedésre. Nos, különböző jogi eljárások, illetve igazságügyi eljárások indulnak majd be ezen rendelet kapcsán a tagállamokban. Ezt majd megoldják a tagállamok. Aztán a különböző repülő, repülési eseményekkel való beszámolás, ról való beszámolás témája se volt egyszerű. Kérdés az, hogy ez majd hogyan fog megvalósulni a gyakorlatban. Nagyon érzékeny kérdésről van szó, A tanács meghallgatta a parlament véleményét, és a parlament is meghallgatta a tanácsát is. A repülés biztonsági mm, szakértők nagyon szorosan együttműködtek a tagállami miniszteri, szakminiszteri hivatalokkal, illetve a parlamenttel, a szakbizottságunkkal is. Így aztán viszonylag rövid idő alatt sikerült megoldani a nézet különbségeket. Remélem jól működik majd a dolog. A biztonsági eljárások általában az Európai Unióban nagyon jók, az összes tagállamban, és erre szerintem lehet építeni. Ez mindenkinek jó. Még egy dolog, Divérak asszony kihangsúlyozta az utasok tájékoztatását. Nagy örülünk annak, hogy ez ide bekerült, illetve hogy ilyen nagy hangsúlyt kapott. várjuk a fejleményeket. És még egyszer, köszönet a jelentéstevőnek, és az ECR támogatni fogja ezt a jelentést tervezetet a szeptemberi plenárison. Elnök Ayala Szender asszony következik. Köszönöm szépen. Elnök, az, elnök úr, én is szeretnék gratulálni Vieira asszonynak. Nagyon komoly munkát végzett ezen anyaggal kapcsolatban. Két kérdést szeretnék feltenni, illetve lenne egy észrevételem. Az első kérdésem a repülésbiztonsági intézet vagy ügynökséggel kapcsolatos. Úgy tűnik, hogy itt hermetikusan szétválasztják a, a, a tanúsítványok kiadását, illetve a, a nyomozást, a vizsgálatokat. Ugyanakkor itt ugyanarról a know-how-ról van szó. Tehát a vizsgálatok a vizsgálatokat fel kell tudnia használni más ügynökségeknek. Nem tudom, hogy erről elgondolkozott-e, e, gondolt-e valaki erre. Aztán kérdés az is, hogy a különböző tagállami hatóságoknak e, milyen lesz a viszonya a hatósággal, az ügynökséggel. De mindig előfordul az is, hogy a különböző közlekedési társaságokból, vagy máshonnan felbukkannak különböző szakértők, ők is szeretnének részt venni a vizsgálati folyamatban. Nem tudom, hogy a jogi keret erről rendelkezik-e, milyen jogaik vannak, lehetőségeik. Nem tudom, hogy ez okoz-e gondot a gépezetben. Azon személyek részére, akik áldozatai a baleseteknek, ezen személyek részére létezik jogsegély, stb. stb. számos rendelkezés, de nem tudom, hogy a pilóták, illetve a legénység részére milyen rendelkezések léteznek megelőzés tekintetében. Itt természetesen nagyon fontos lenne a tájékoztatás, és nem, arról, nem arra gondolok, hogy itt különböző illegális tevékenységet kéne leleplezni, de az a kérdésem, hogy milyen eljárást kell követnünk, hiszen nagyon fontos a repülés biztonságának javítása szempontjából, hogy, az, hogy ővelük mi történik. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt Zéber urat meghallgatnám, szeretném elmondani azt, hogy én személy szerint milyen hálás vagyok jelentéstevőnek, nagyon örülök annak, hogy ilyen szoros volt az együttműködés az jelentős jelentőstevőkkel, illetve, hogy én magam és a én magam és a koordinátorok is mindig időben tudomást szereztünk a dolgok állásáról. De Vierak asszony mindenkinek a véleményét meghallgatta, persze nem mindig mindent vett be a jelentés tervezetbe, de mindig meghallgatott mindenkit. Elfogadta az árnyék jelentéstevők és a többi képviselő javaslatait, véleményét, úgyhogy ezért köszönetet mondok önnek. Azt hiszem példát mutatott a többieknek. Most a bizottságot hallgatjuk meg. Szébom úr. Köszönöm, elnök úr, jó reggelt kívánok mindenkinek. Úgy gondolom, hogy a jelentéstevő magyarázatából, illetve az árnyék jelentéstevők hozzászólásaiból már is kiderült, hogy különösen nehéz ügyben már az első olvasatban nagyon közel állunk a megoldás megtalálásához. Az Európai Parlament és a szakbizottság, valamint a közlekedési miniszterek tanácsának első álláspontját vizsgálva, mi az Európai Bizottság részéről bizony kétségekkel voltunk ez irányba. Ezért szeretném különösen megköszönni a jelentéstevőnek, hogy az árnyék jelentéstevőkkel együtt mennyi pozitívumot és konstruktív javaslatot hozott ebbe a tárgyalássorozatba, és ennek köszönhetően milyen jól sikerült módosítani a szöveget egy világos európai dimenziót kapott a rendszer, a vizsgálatok ö, rendszerét is sikerült meglehetősen hatékonyan kialakítanunk, és mi különösen Németországban és egyéb tagállamokban nagyon hangsúlyozni szeretük volna a megelőzés, a balesetek megelőzésének fontosságát. A hónap végén a technikai munka is meg fog kezdődni annak érdekében, hogy elvégezzük az utolsó simításokat. Nagyon várjuk, elnök úr, azt, hogy a szavazás sikerrel járjon a második szeptemberi plenárison, és a mai délelőtti vitát hallgatván azt gondolom, hogy meglehetősen határozott az egyetértés a Transzakbizottságban. Nem nagyon könnyű bizonyos fenntartásainkat elengedni, de szeretnénk gratulálni a parlamentnek, hogy nagyon sikeres tárgyalásokat folytattak, nagyon sikeresen képviselték álláspontjukat, és nagyon kompromisszumkésznek bizonyultak. Köszönöm szépen. Krisztin, köszönöm szépen, elnök úr. A pilótákkal kapcsolatban már felmerült ez a kérdés, Ines már feltette ezt, és teljes bizalmamat élvezi a tekintetben, hogy a pilótákkal kapcsolatos javaslatait megfogalmazzuk és bevegyük a szövegbe. Az adatbázissal kapcsolatban szükség van az adatbázisra, amelyet elemzünk, és utána a megelőző intézkedéseket ennek alapján meg tudjuk hozni, annak érdekében, hogy elkerüljük a baleseteket. Ezek az adatok az AISA, illetve a tagállamok illetékes hatóságai kezébe fognak kerülni. Elnök, köszönöm szépen. Akkor amennyiben mindannyian egyetértünk, a szeptember második plenáris ülésén fogjuk folytatni ennek a jelentésnek a vitáját. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ismét a munkát. Most pedig az egyéb napirendi pont következik, semmi egyéb dologról nincs beszámolni valom. Amennyiben valakinek van valami felvetni valója, ezt meghallgatjuk, amennyiben nincs, akkor emlékeztetném önöket, hogy a következő ülésünk hétfőn, szeptember 27-én lesz, háromkor. A koordinátorokat kérem, hogy 10 óra 30-ra jöjjenek vissza a terembe. Tudom, hogy Matthew persze visszajön, de hát a 10.30-kor tudjuk kezdeni akkor a koordinátori ülést, addig is mindenkinek köszönöm a munkát.